Buenos días, bonjour à tous, Good morning. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Alex. Kedves kollégák! Nagyra becsült hallgatóság. Csapjunk is a lovak közé. Kezdjük talán a napirend tervezet elfogadásával. E tekintetben bejelenteném, hogy a négyes napirendi pont az intézményközi tárgyalások állása a jogalkotási eljárásokban. Nos, ezt a témát, ha megengedik, akkor 11 órakor a szavazás után fogjuk tárgyalni. A tízes rendi pont, ami a külső tengeri határok felügyelete, Coelho jelentés néven elhíresült szöveg. Ezt elhalasztottuk decemberben, a december 9-i az jövő hétfői Strasburgi ülésünkön fogjuk napi rendre tűzni. Ha senkinek sincs elemetése, akkor a napirend tervezetet így megváltoztatva elfogadottnak tekintjük. Tovább lépünk az elnök közleményeire. Először is kérem a jóváhagyásukat a következő koordinátori ajánlások tekintetében. Egy pillanat. Here to please in both. First, nomination of rapporteur, Mrs. Anna Gomez. Először is Anna Gomes, mint előadó jelölése, átfogó partnerségi megállapodás az EU és Indonézia között. második, Maria Gabriel kijelölése két jelentés témájában az EU és Azerbajdzsán közötti vízumkönnyítési megállapodás az egyik, illetve az EU és Azerbajdzsán közötti az egyezmény megkötése témájában. Ez a két darab jelentés, illetve három összesen, amelyhez jóváhagyásukat kérem. Jó, rendben, lássuk a nyelvi profilt, a fizikai megszólítások miatt mindösszesen 12 nyelven követhető mai ülésünk. Elnézést kérek azoktól, akiknek az anyanyelvén tolmácsolás nem áll rendelkezésre a mai délőttön, de hát ennyi tolmácsfülke van ebben a teremben, se több, se kevesebb. Köszönöm a megértésüket, megpróbálunk javítani a helyzeten. Látérve a előző ülések jegyzőkönyvére, október 3-a és 17-e ülések jegyzőkönyvét szokás módon fogjuk elfogadni, hogyha az ülés végéig senki nem nyújt be e, ezzel kapcsolatban ellenvetést, akkor elfogadottnak tekintjük őket. Az első érdemi napirendi pontra ugrunk tovább. A nők elleni erőszakkal szembeni fellépés roppant kényes téma, mondanom sem kell, és számunkra nagyon fontos, hogy felépjünk ez ellen, ezt azt hiszem nem kell hangsúlyoznom. Egy véleménytervezetet készített kollégánk Angelili asszony, Roberta Angelili, a Nőjogi Szakbizottság természetesen az illetékes, ők készítenek jelentést, mi ezt véleményezzük. Ne felejtsük el, hogy annak ellenére, hogy ennyire fontos ez a téma, egyelőre európai szintű jogszabály nem létezik, amely eh, szabályozná azt, hogy a tagállamok hogyan, eh, miként lépjenek fel a nők elleni erőszakkal szemben, és még csak átfogó stratégiánk sincs európai szinten erre vonatkozóan. Ezért az Európai Parlament évek óta kéri, hogy egy jogalkotási eh, kezdeményezés történjen a bizottság részéről a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés témájában. Pontosan ezért készítette Angelili asszony ezt a véleménytervezetet, akinek meg is adom ezzel a szót. Parancsoljon! Grazie, prezid. Köszönöm, elnök úr! Ön kiválóan és pontosan bevezette a téma kritikus pontjait, ami a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem témájában tapasztalhatóak európai szinten. Mindannyian tudjuk, hogy a nőkkel szembeni erőszak az egyik legfontosabb fajta és az fajta, és mindig azt mondtuk ebben a parlamentben, hogy az erőszakot mindenképpen büntetni kell. Büntetőjogilag is, keményen kell küzdeni ellene büntetőjogilag, és mindig azt mondtuk, hogy szükség van arra, hogy bevezessünk egy kulturális forradalmat. A szokásokat, a szokásokat változtassuk meg, pontosan azért, mert a nők elleni erőszak erősen sérti az emberi méltóságot, nem csak fizikailag, hanem a nők önrendelkezését is sérti. A nők megalázása és a szabadság jogainak a megsértése, és emiatt igazán nagy akadály annak, hogy a nők szerves részei legyenek a társadalomnak. Az ENSZ 40 évvel ezelőtt mm, létrehozta, megalapította a nők szembeni erőszak elleni napot, sajnálatos módon ez a jelenség azóta nem csökkent. Az adatokat ismerjük, és folyamatos, állandóak ezek az adatok, nem voltak változások, nem volt javulás az utóbbi években. A nők 25%-a, tehát mind négy nőből egy legalább egyszer elszenved erőszakot élete során. Ennek a 25%-nak a 30%-a legalább egyszer igazi nemi erőszakot szenvedett el. Az Alapvető Jogok Európai Ügynöksége jelenleg egy vizsgálatot folytat le a nők elleni erőszak témájában. Március 2014 márciusában lesz meg ennek az eredménye, de mondhatok néhány előzetes eredményt, ami elgondolkodtató. Az egyik legszembetűnőbb adat az azt mondja, hogy négy, öt nőből négy nem fordul egy, el, egy, egy támogatási intézményhez, miután elszenvedett erőszakot. Hát ez azt jelenti, hogy nem minden nő, aki elszenvedett valamilyen fajta erőszakot, nem jelenti fel ezt az erőszakot nem fordulnak szociális intézményekhez, vagy telefonszolgálathoz, nem beszélnek senkivel erről. Mit mond ez az adat? Azt mondja ez az adat, hogy a nők elleni erőszak jelensége egy alábecsült jelenség, még mindig, mert nagyon sok ilyen esetről nem szerzünk, nem szerzünk információt. Minden öt nőből kettő nem tudja, hogy kihez fordulhat, nem tudja, hogy az az erőszak, amit elszenvedett, az büntethető vagy nem büntethető. Nem tudják azt, hogy kihez forduljanak, és mikor kell fordulni valamilyen eh, intézményhez. Nem fogom felsorolni ezeket az adatokat, mert ezek az adatok végül is azt mutatják, hogy mennyire le vagyunk maradva Európában a nők elleni erőszak eh, elleni küzdelemben. És ezen belül a családon belüli erőszak ténye is felháborító, és az adatok is felháborítóak. A parlament már eddig is nagyon sokat tett ez ügyben. Úgy gondolom, hogy ez a ciklus pozitív mérleggel zárul. Néhány hónap elkezdődik a kampány, és a parlament elmondhatja magáról, hogy az utóbbi öt évben mi nagyon fontos irányelveket fogadtunk el, például a, a az áldozatok védelméről szóló irányelv, a megelőzés, a áldozatok védelme, illetve az emberkereskedelem elleni irányelvek a pedofilia és az online pornográfia, gyermekpornográfia elleni küzdelemben. Ugyanakkor most egy megfelelő eszközt kell, egy úttörő jellegű eszköz kell létrehozni, amely kifejezetten a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemben kell, hogy eredményt érjen el. Ez a parlament legyen ambiciózus, igenis merjen egy irányelvet követelni, és, és tudjuk, hogy ami a jogi alapot illeti, ott van a 84-es cikk, amelyik alapot jelenthet, ami a bűnözés megelőzésre vonatkozik. De tovább kell mennünk. Meg kell célozni, hogy a jogi alap a 83-as cikk legyen, amely, mint tudjuk, amelyiknek az a célja, hogy különösen súlyos bűncselekmények közé sorolja a nők elleni erőszakot. Tudjuk, hogy ez egy egyhangú támogatást kér a tanács részéről, ez nem egy automatikus célkitűzés, hogy így mondjam, ugyanakkor a nők elleni erőszak elleni küzdelem legyen egy prioritás az Európai Parlament számára, mert ez egy prioritás a fiatal európai nők számára. Mi, akik képviseljük az európai lakosságot, nekünk mindenképpen ezt a célt, kitűzést kell követnünk. Azaz, maximálisan ki kell használni azokat a jogi eszközöket, amelyeket a, szer, a szerz, Lisszaboni szerződés rendelkezése bocsát, fel kell használni a következő két elnökséget, a görögöt és az olaszt, annak érdekében, hogy a vita központjába kerüljön ez a téma, és véleményem szerint nagyon fontos volt az, hogy elérjük, hogy a Libes szakbizottság is részt vegyen ebben a jelentésben, amelyiknek fő szakbizottsága a női szakbizottság, mert közös és egyeztetett erőfeszítéseket kell tenni a cél érdekében. A cél az talán nehéz, de elérhető. Mégpedig, hogy érjünk el egy irányelvet. Nagyon szépen köszönöm. relevant matter in which in which it is only it is only obvious that despite nyilvánvaló, hogy a nemzeti stratégiák ellenére, amelyek léteznek több tagállamban is, és több tagállam élharcosa a nők elleni erőszakkal szembeni fellépésnek. Európai hozzáadott értékről sajnos eddig ez ideig nem beszélhetünk, ami bizony aggodalomra ad okot nekünk itt a LIBE szakbizottságban. Ezért indokolt és jogosnak tűnik, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. In the draft opinion we've just heard about by Honorable Angelilli. Ahogy azt Angelilli asszony is felvázolta. Szeretne valaki valamit hozzá fűzni? Parancsoljon, képviselő asszony. Tack så mycket. Ja, varje dag blir tusentals kvinnor i Europa förföljda, trakasserade. A nőket Európa szerte kihasználják, visszaélnek velük, megerőszakolják. Arra kényszerítik, hogy sterilizálják magukat, stb. Ha szeretnénk ezzel ellen felvenni a küzdelmet, akkor közösen kell intézkedéseket elfogadunk, helyi, nemzeti és uniós szinten is harcolnunk kell. Angelili asszonynak szeretnék köszönetet mondani ezért a kiváló véleményért, mely vázolja a hátteret is. A szubszidiaritásról és arányosságról, valamint a nemzeti hagyományokról szóló pontok szerepelnek az anyagban. A tagállamoknak azonban felelősségük is van ebben a témában. A tagállamok nem mentesülhetnek az alól, hogy tegyenek valamit. A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemben különbséget kell tennünk az erőfeszítések és intézkedések terén azt kell megnéznünk, hogy mi az, aminek következménye van a nőkkel szembeni erőszak szempontjából. És meg kell néznünk azt is, hogy melyek a tényleges intézkedések. Nem folytathatjuk úgy, hogy a, a nőkkel, illetve férfiakkal szembeni erőszakot természetes jelenségnek tekintjük a társadalomban, melyel szemben nem lehet semmit sem tenni. Nem lehet ezt elfogadni így. Meg kell előzni, és harcolni kell ellene. A jelenlegi eszközök azonban az erőszak következményeire összpontosulnak nagyon sok tagállamban. Nagy eszközöket mozgosítanak, ez a humanitárius segélyre összpontosít. Ezt a célt szolgálja. De főként természeti jelenség, természeti katasztrófáról beszélünk. A nők esetében azt kell megnéznünk, hogy mi is a, mi hozza a tényleges erőszakot. Tehát az erőszakra kell összpontosítanunk, és nem a következményeire. 20 olyan tagállamunk van, mely aláírta az Európa Tanács idevágó egyezményét. Tehát a tagállamoknak vannak kötelezettségei a jogalkotás szempontjából. Azt kell megnéznünk, hogy az Európai Unió csatlakozhatna-e az említett egyezményhez. Ezt itt meg kellene vitatni. Egy másik kérdés, amelyről módosító indítványt nyújtok be, azzal foglalkozik, hogy azok a gyerekek, akik tanúi az ilyesfajta erőszaknak, tekintendőek az erőszak áldozatainak. Ezeket a gyerekeket is az erőszak áldozatainak kell tekinteni. Emellett a különösen érzékeny csoportokra is össze, összpontosítanunk kellene az idősebbekre, a fogyatékkal élőkre, a bevándorlókra és más erőszak áldozatául esett személyekre is. Köszönjük, van-e valakinek még valami hozzáfűzni valója? Fordulok a képviselőtársaimhoz, aki nem tudja magába folytani a véleményét. Romero asszony, parancsoljon! Gracias, presidente, sí, como de... Köszönöm szépen, elnök úr, ahogy Hert asszony mondta. A probléma egyes tagállamokban az az, hogy hiányzik a politikai akarat, ahol besüljünk a problémával. Szükség van tehát a kormányzati akaratra, szándékra. Ezen kívül szükség van finanszírozási forrásokra annak érdekében, hogy tenni tudjanak a probléma ellen. Az áldozatokkal foglalkozó irányelvet nagyon sok tagállam még nem ratifikálta. Nagyon sok országban ez a kérdés ugyanis tabu. És mivel, hogy ezek az országok nem vezetik be, nem foglalkoznak a problémával, nem tudjuk pontosan felmérni, hogy mekkora jelenséggel van dolgunk. Aztán nincs pontosan meghatározva ez a bűntény, a nőkkel szembeni erőszak ténye nincs megfelelően körülírva, egyes országokban ilyes, ilyen bűntény nem létezik. A az Európai Tanács már foglalkozott ezzel a kérdéssel, ennek ellenére még mindig problémák vannak, mert nem tudjuk pontosan, hogy ennek a bünténynek mi a ö, megfo- mi a megfogalmazása. hogyha ez egy prioritás lenne az Eurostátban, akkor persze, hogy megkapnánk ezeket az adatokat, mert egyes bizonyos metodológiával ezeket el lehet érni, de mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Eurostat foglalkozzon ezekkel az adatokkal, mert továbbra is tabuként kezelik ezt a kérdést nagyon sok országban. Volt egy tanulmány Vilniusban, hallottunk erről, de nem tudjuk, hogy milyen következményei lesznek ennek a tanulmánynak és ennek a megfigyelő ügy, központnak, amit az spanyol elnökség alatt hozták létre. Tehát nagyon lassan haladunk ebben a témában, és azért haladunk lassan, mert nem létezik a politikai szándék azért, hogy ezzel foglalkozunk. Nincs egy módszer, nincs egy cselekvési terv, nincs egy európai stratégia. Igaz, hogy egyes tagállamok még mindig tabuként tekintenek erre a kérdésre, még mindig a probléma elején vagyunk, és ezért úgy gondolom, hogy további munkára szükség van ahhoz, hogy betöltjük ezeket a ö, fehér foltokat ebben a témában. Michel úr, önnek, öné a szó. Köszönöm szépen, gratulálni szeretnék Angelili asszonynak a kiváló munkájáért, amit természetesen osztunk szinte teljes egészében, tek, osztjuk a elemzését, a tanulmányát, és hallottuk, amit Kett elmondott. Én néhány elemet szeretnék kiemelni ebből. Van egy elem, amire úgy gondolom, hogy mindenképpen vissza kell térni, mégpedig a kulturális kifogás ez Európa egy multikulturális társadalom, és úgy vélem, hogy ez gazdagítja a társadalmat. Ezt mindenképpen fel kell mérni, és ez egy pozitív jelenség, annak ellenére, hogy egyesek úgy gondolják, hogy ez egy negatív dolog. Én úgy gondolom, hogy a sokszínűség, a kulturális sokszínűség, ez előrevíz, hum, emberi szempontból, kulturális szempontból. Ugyanakkor nagyon sok európai országban a multikulturalizmus sal igazolják, vagy legalábbis magyarázzák ezeket az erőszakokat. És ezért az utolsó felszólalónak igaza van. Úgy gondolom, hogy mindenképpen meg kell határozni ezt a bűntényt. Annak érdekében, hogy világos, egyértelmű legyen, hogy miről is van szó, és mivel foglalkozunk mert nagyon sokan elbújnak amögé, hogy nincs egy megfelelő megfogalmazása, egy definíció hiányzik, és nagyon sokan erre hivatkoznak. Angelili, köszönöm szépen a jelentését, és jó magam, európai parlamenti képviselőként szeretnék beszélni erről. És a következőt szeretnénk még említeni, hogy vannak országok, amelyekkel együttműködési szerződésünk van, és nagyon sokan támaszkodnak erre a kulturális vagy vallási ürügyre, és ezért engedik a nők elleni erőszakot. Bizonyos egyes országban olyan dolgokat sikerült elérni, hogy például szüntessék meg a rabszolgasságot, és tudjuk, hogy nagyon sok országban ennek ellenére folytatják a rabszolgasságot, mert azt mondják, hogy vannak bizonyos történelmi hagyományok, stb. És ez ott van az emberek kultúrájában, az helyi szellem, de ez elfogadhatatlan hozzáállás. Egyszerűen csak rá szeretnénk mutatni Angelili asszonynak, hogy lehet egy olyan módosító, amelyik utalna erre a helyzetre. Mert hatékonyan kellene eljárni ebben a témában. Csak annyit kellene, hogy az együttműködési programokban említsük meg ezt a kérdést. Minden egyes együttműködési programban nyilatkozzanak a szándékukról ebben a témában, az álláspontjukról ebben a témában, az szerintem érdekes lenne. Nem provokációról van szó, és aztán van még egy kérdés. Ez a kérdés legyen az egész, besz, az egész témának a központjában. Ezek a hagyományok, vagy kulturális dolgok, ez, ez nem igaz, ez nem így van. Én itt a teremben kevés férfi van. Én azért jöttem el, mert ez egy olyan téma, ami a, amit a, ami a férfiakat is érinti, és a férfiaknak itt több, nagyobb számban kellene jelen lenniük. yours. Uh, thank you, President. Uh, uh, Köszönöm elnök. Brilliant to follow, Louis. Nagyon jó, hogy Louis Michel után szólalhatok fel, hiszen neki teljes mértékben igaza van. Nagyon-nagyon szomorú az, hogy ma nincs több férfi itt, hogy megbeszélje ezt a témát, és hogy kevés férfi szólal ma itt fel, hiszen Louis Michel és mások is elmondták, hogy az erőszak nagyon nagy mértékben, mely fizikai és mentális is, ez kulturális és vallási véleményen alapul nagyon sokszor. Az Egyesült Királyságban még a közelmúltig a nők, ha férhez mentek, tulajdonnak számítottak, ha a férfi elvette a nőt, akkor már a férfi tulajdona volt. És a gyarmati hatalmakban ez volt a felfogás. A nőket el kellett nyomni, és ellenőrizni kellett. Az Egyesült Királyságban két héttel ezelőtt volt egy nagy port kavart eset. Három nőt rabszolgaságban tartottak 30 évig. És miért volt ez ilyen nagyon hírértékű? Azért, mert itt ezek a nők fehérek. Ha más nőket kulturális vagy pedig vallási alapon tartják ilyen formában, akkor már másképp nézünk erre a helyzetre. Európa ünnepli, hogy multikulturális, sokféle, és a sokféleség egyesít bennünket úgy, ahogy ezt ünnepeljük, de azért ne fogadjuk el azt a kifogást, hogy ez kultúra, vagy pedig vallás eredménye. Nem csak pénzről van itt szó, a tudatosságot kell növelni, tanítsuk a nőket különböző információs vonalok révén, vagy pedig a jólét megteremtése révén. Persze pénz nélkül nem tudunk csak beszélni az egészről. Ha nem teszünk más, csak beszélünk, akkor a nőket közben mutálják, 12 év alatt is férhez adják, stb. Angelini asszony kiváló munkát végzett, a megkülönböztetés mentesség terén, és nagyon örülök annak, hogy felszólalhatok ebben a témában. És érdekes módon kapcsolódik ez Lunacek asszony később megtárgyalandó saját kezdeményezésű véleményéhez, mely az emberek jogainak a tiszteletben tartásáról szó. Tartsuk tiszteletben ezeket a jogokat Európában, vagy pedig nincs semmink itt. Köszönöm. Most kérem tényleg röviden. Tack så mycket, tack, tack. Ehm, jag håller med. Igen, elnök úr. Sokat beszéltünk arról, hogy eh, a nők elleni erőszak eh, hogyan alakul azokban az országban, amelyekkel partner viszonyt ápolunk harmadik országokban, de ne felejtsük el, hogy itt Európában is jelen van ez. Még a gazdag fehér családokban is, nem csak a bevándorlók között. Ne higgyük, hogy csak ott probléma ez. Ne higgyük, hogy ez a harmadik világ problémája. Ősszel körbeutaztam Svédországot, és nő. Svédországban szerencsére egész jó állapotban vannak a nők szemre fenntartott ilyen befogadó központok, vagy női menedékhelyek. A, a családi erőszak, családon belüli erőszak elől menekülő nők számára. Ugyanakkor az volt a benyomásom, hogy minthogyha tágulna a, a szakadék a, a szegények és a gazdagok között. Úgy érzem, hogy először a saját házunk táján kell rendet rakni, az unión belül kell megoldani ezt a problémát, mielőtt a partnerországokra mutogattánk újjal. Még egyszer mondom, akkor papolhatunk a harmadik országoknak, hogyha először rendet raktunk saját házunk táján. Jó volt hallani Louis Michelt és Michael Cashman, sajnálom, hogy nincs több férfi jelen, férfiak nélkül ezt nem tudjuk megoldani ezt a problémát. De hát... Persze teljesen igaza van, valóban ez közös ügyünk, ez az egész társadalom számára óriási tragédia, és valóban a férfiak számára is aggasztó kell, hogy legyen. Annak ellenére, hogy egyes tagállamokban vannak már stratégiák a nők elleni erőszakkal szemeni felépésre, az unió egészét érinti ez a probléma, amit csak azt mutatja, hogy igazából nem is vagyunk annyira mások, mint ahogy azt szeretnénk hinni. Cashman úr is emlékeztetett bennünket arra, hogy jó néhány tagállamban a mai napig eh, illetve egészen a közelmúltig e, a, a nőkkel szembeni e, jogszabályokba épített diszkrimináció e, a, a rendszer része volt. Vagy például, ha egy, egy egy nőkkel, nővel szemben elkövetett gyilkosság valahogy enyhített büntetési tétellel járt. Emlékezzünk tehát. hogy annak ellenére, hogy egyes jogrendek már aktívan változtattak a jogrenden, a, a bűnüldözésen, az ügyvédi e, rendszer felépítésén, annak érdekében, hogy nők elleni erőszakkal szemben hatékonyabban felépessenek. Van még bőven tennivalónk, ezért nagyon fontos az Angelili asszony által készített jelentéstervezet. Kérem, hogy hallgassuk meg zárszavát, mielőtt tovább lépnénk a következő napi rendi pontra. Angelili asszony parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden köszönetet mondok a hozzászóló kollégáknak, Heder, Romero, Cashman, Michel és kollégáknak, és természetesen megkérem önöket, hogy járuljanak hozzá az anyaghoz, módosítókkal erősítsék, segítsenek megerősíteni ezt a szöveget, és kiegészíteni ezt. Néhány dolgot szeretnék kiemelni csak az elhangzottakból. Romero képviselő rámutatott arra, hogy mennyire fontos, hogy naprakész, friss és összehasonlítható adatokat kapjunk, legyen az Eurostat prioritása, mert adatok nélkül nem tudunk jól dolgozni. Sem jogi szempontból, sem támogatás, szociális eh, rendszer felépítés sem tudunk felépíteni, tehát nem tudunk enélkül dolgozni. Másodszorban head képviselővel egyetértek, hogy egyértelmű. A tagállamoknak meg kell tartani a szubszidaritást, de úgy, ahogy ő, én is úgy gondolom, hogy egy irányelv, amelyik egy közös platformot jelent, az egy további ösztönzést adhat azoknak az országoknak, amelyek jogi szempontból lemaradtak ebben a kérdésben mert nem minden országnak van egy modern eh, jogi rendszere, nem csak Európa Unión kívül, hanem az Európa Unión belül is. Az Isztambul egy egyezményt e, csak három tagállam fogadta el, ratifikálta és aláírta. Három a 28-ból. Ez világosan rámutat arra, hogy valami nem működik jól. Szükség van a törvényre, mindig szükség van törvényre. Az én országomban például a stalking elleni a törvény, az egy jó törvény, nagyon úttörő törvény nem fogja megállítani a jelenséget, a zaklatás jelenségét az, aki megöli a feleségét, a volt feleségét, az az embert egy, egy, egy, egy negatív erő hajtja. De meg fogja állítani azokat, akik úgy gondolják, hogy megkínozhatják a barát, volt barátnőket, volt feleségüket, SMS-ekkel vagy telefonnal zaklatták, ők nem fogják ezt elkövetni, mert tudják, hogy egy nőt zaklatni napi 100 SMS-en, azután egy büntető jogi eljárás van. Ezért szükség van egy ilyen törvényre. Ennyit szeretnék eh, mondani, de Head kolléganőnek a szent szavait szeretném megismételni, hogyha a nők jelentős része Európában elszenvedett egy erőszakot élete során, nem csak a társadalom peremén élő emberekről van szó, nem csak bevándorlók, szegények, vagy nehéz, sérülékeny csoportokhoz tartozó emberekről van szó, akiket megfelelően kell követni, és nagy figyelmet kell szállni rájuk, mert nagyon sokszor az erőszak a szegénység velejárója, de nagyon sokszor vállalkozók, gazdag eh, asszonyok eh, elszenvednek erőszakot sajnálatos módon, és ők kevesebb feljelentést tesznek, mert ők jobban szégyelik, mint azok, akiknek nincs veszíteni valójuk. Egy karrier, karrierben lévő nő félti a szavahihetőségét, a presztízsét, és ezért nem tesz feljelentést. The following point. Köszönjük Angelina asszonyt, előttünk a következő napi rendi pontra, ami roppant érzékeny téma szintén. Az Európai Unió menetrendje a homofóbia és a szexuális irányultság, illetve nem identitáson alapuló hetenes megkülönböztetés ellen. Lunacek asszony jelentés tervezetéről van szó. Tudni kell, hogy 45 módosító indítványt nyújtottak ez ideig be a kollégák. Ebből néhányat maga a témafelelős, Lunacek asszony. Én azt javaslom, hogy mindenki tartsa magát kettő perc, az először perccel az Lóna csapasszonyt hallgatjuk, meg ezt követően tartsuk magunkat a két perces időkorláthoz, mert 10.30-kor szavazunk, és még beszélni kell az európai ügyészség témájáról is. Luna csak azt mondja, a szó elsőként. Uh, don't worry, I think... Köszönöm szépen, elnök úr, ne aggódjanak. Az árnyék jelentéstevők ülésén nem egy meglepő, de azért elég jó meg, megegyezésünk volt, és ezért szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek a kiváló együttműködésért a témában. Köszönöm a munkatársainknak, a csoportunknak, mindenkinek. Néhány héttel ezelőtt már beszélgettünk erről, ne féljenek a 40 módosító indítvány részleteiben, nem megyek bele most, 23 módosító indítványt 5 frakció, 5 frakció előadója nyújtotta be. A többi esetében három vagy négy frakció írja azt alá. Úgyhogy ebből is látszik, hogy a konszenzus elég széles körű a képviselők részéről. Voltak néhányan, akik aggódtak a szubszidiaritás miatt, és tudom, hogy erre külön oda kell figyelnünk. Tegnap, mint említettem, volt az árnyék jelentéstevőknek volt egy ülése, és beszéltünk ott arról, egyetértettünk azzal, hogy egy módosító indítványt nyújtunk be, ezt tegnap az említett ülés után ki is küldtük. Szeretném ezt felolvasni. It's 4A uh, underlines that this comprehensive policy Ebben hangsúlyozunk azt, hogy az átfogó szakpolitika az Európai Unió az ügynökségei és tagállam illetékes hatóságai, vagy illetékes hatáskörébe kell, hogy tartozzon. Remélem az, hogy ez a kompromisszumos módosító indítvány kimondja azt, hogy mire gondolunk a szubszidiaritással, hogy mi is ez az úti terv, hogy ez az úti terv az Európai Unió és tagállamai szintjére tartozik. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek van öt, négy-öt olyan módosító indítvány, amelyet más kollégák nyújtottak be. Ezek közül van egy olyan módosító indítvány, melyet Bartolotti és Skoria urak nyújtottak be. Ez az egyetlen olyan, amelyet nem fogok támogatni előadóként. Azért, mert ez félreérthető, és lehet, hogy ez nem szolgálná a jelentés célját, vagy nem ugyanabban a szellemben szólna. Az LMBT-it szeretnék még megmagyarázni az egyik módosító indítványban, ez rendben van. Gondolom mindenki tudja, hogy pontosan miről van itt szó. A hármas módosító indítvány, Szilveszi Szóré, egy új stratégiai keretről beszél, ez számomra egyáltalán nem gond. Denis de Jong kollégám is benyújtott egy módosító indítványt, ennek a célja az, hogy legyenek menekült, tehát legyen képzés a menekült ügyel foglalkozó szakemberek számára is, azért, hogy tudják, hogy hogyan kell eljárni, akkor, amikor például meghallgatják az ilyen személyeket, hogy az ilyen esetben is tudják, hogy a harmadik országokban az LMBTI státusa az adott személyeknek mi, stb. Ennyit erről most. Köszönöm szépen és remélhetőleg december 17-én minden jól megy, majd köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Lunácsák asszony. Kasman úr az első, újra. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden, azért, mert úgy tűnik, hogy hasonlóképpen gondolkozunk. Lunácsák asszonynak szeretnék gratulálni a munkájához. Teljes mértékben támogatjuk a munkáját. Emellett dicsérem, a néppárt elhivatottságát ebben a témában elismerték, hogy szükség van egy úti tervre. Így van, minden esetben szükség van úti tervre. Nem értem, hogy az Európai Bizottság ebben az esetben miért tudja elfogadni az úti terv hiányát. Talán elmagyarázhatnák. Van 41 módosító indítvány ezzel kapcsolatban Urike elmondta, hogy mi a kompetenciák kérdésében támogatjuk a módosító indítványokat. Én az ötös módosító indítványt nem tudom elfogadni. Tudom, hogy ez miből fakad, tudom, hogy itt a vallásra gondolnak, de itt azért a jogok hierarchiájára is oda kell figyelnünk. A vallást, a hitet mindenképpen meg kell védenünk, de ügyelni kell arra, hogy a hit tünket ne erőszakoljuk másokra, hiszen ezzel mások joga csorbulhat. És talán kidolgozhatnánk egy kompromisszumot, de ha nem, akkor úgy tűnik, hogy ez a szöveg azt sugalja, hogy a vallásos meggyőződés esetében valamilyen hierarchiát állítunk fel, holott ezek az ilyesfajta jogok horizontális jogok, és nem vertikális jogok. Mrs. asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Úrikernek is ezt a nagyon jó munkát, és azt, hogy ilyen jól együttműködött a doszi előkészítésében az elmúlt hetekben az árnyék tevőkkel. Tudják, hogy a legtöbb módosító indítványt el tudjuk fogadni, mert ez a jelentés jó irányba megy, és én nagyra tartom azt, hogy milyen erőfeszítéseket tettek azért, hogy megegyezzünk. A szöveg nagy részével kapcsolatban sikerült is. Az elkövetkező mm, napokban beszélünk majd erről a témáról, úgyhogy most más ügyben én nem tudok itt állást foglalni, de elmondhatom, hogy a szubszidiaritással kapcsolatos szövegjavaslata jó, és ez a frakciónk által elmondott hangoztatott aggályokat el tudja oszlatni, így együtt tudunk működni, és megoldást találhatunk, büszkék lehetünk erre a megoldásra, mert ez üzen a társadalmaink felé. Mati asszony. Eh Köszönöm, elnök úr. Rumacsenko asszonynak szeretnék köszönetet mondani, de ezt már el is mondtam neki. Az első változata is kiváló változat volt, és, és köszönetet szeretnék mondani az árnyék jelentéstevőknek is a kiváló munkájukért, ami a frakciómat illeti, ahol Robert elmondta, mi ezt a kérdést felvetettük. A 14-es, 16-os módosítókkal kapcsolatosan van néhány megjegyzésem. Nem tudom, hogy ezt elfogadhatnánk-e így, ahogy vannak. Lehet, hogy e körül lesz egy kis vita. Annyit szeretek mondani, Lunacek asszony, hogy gratulálok, gratulálok az erőfeszítésekért, gratulálok ezért az útvonalért, amit kirajzolt, mert ez egy kiváló dolog annyit szeretnék mondani, hogy támogatni fogom a, a módosítók többségét ebben a formában, ahogy megkaptuk. Köszönöm. Szintvel. Szintvel asszony. Igen, köszönöm szépen. Csatlakoznék azokhoz, akik gratuláltak az előadónak. Én nagyon örülök annak, hogy ilyen széleskörű konszenzus alakult ki ebben a szakbizottságban. Azt hiszem, hogy 14 olyan tagállam van, amely már csatlakozott ahhoz a felhíváshoz, hogy alkossunk meg egy úti tervet. Nagyon nehéz helyzetben lesz a bizottság, ha ezt a jövőben is elutasítja. A bizottságnak most azt kellene mondani, hogy az Európai Parlament olyan erőteljesen üzen, és a tagállamok is, hogy a bizottságnak mindenképpen elő kellene állnia egy ilyesfajta úti tervvel, még a mandátuma lejárata előtt. it'll be, it'll be, would, you, would you like to react right on the spot? Szeretne válaszolni most? Igen, én eh, annyit szerettem volna mondani, hogy megvédeném Vivian Redding asszonyt itt. Eh, akkor, amikor a 14 tagállam az úti terv szükségességéről szóló eh, felhívást aláírta, akkor Redding biztos azt mondta, hogy a tanácsban ezek a tagállamok azok, akik ellenezzék ezt az úti tervet. Úgyhogy a tagállamoknak kell először is tisztában jönniük a helyzetükkel, és tudni azt, hogy mi is az álláspontjuk. Young úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is Lunácsak asszonynak gratulálni ezért a jelentésért, és azért is, hogy milyen ö, módon áll hozzá a módosító indítványhoz az oktatási szakpolitikákkal kapcsolatos módosító indítványok tartalmát én értem és támogatom is, de magát a módosító indítványt nem, csak azért, mert itt volt a szubszidiaritási kérdés, de a szubszidiaritás témájában megtett kompromisszumos megoldásuk olyan, hogy ennek alapján aztán az összes közös módosítást támogatni tudom. Mások is elmondták azt, hogy itt világosan üzenünk. Ha az Európai Parlament világosan üzen, akkor az Európai Bizottság már nem bújhat ki ez alól a feladat alól. Nagyon fontos téma ez, és nagyon sokan várnak tőlünk valamit, úgyhogy előre kell lépnünk. Köszönöm De Jong úrnak, Michel úr. Nagyon röviden, mert már minden elhangzott gratulálni szeretnék eh, Lunacek asszonynak a jelentésért. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos jelentésről van szó, mint ahogy a hozzászólók rámutattak. Ez egy nagyon erős jelzés, amit a parlament eh, elmondhat, és bizonyára a tagállamok részéről pozitív lesz a hozzáállás. Annyit szeretnék mondani még, hogy az ötös módosított nem támogatom, mint ahogy Cashman úr említette, nagyon ügyes. De a francia legmegfelelőbb szó az spécieux. Ez azt jelenti, hogy rá úgy tűnik, mintha jó szándékú és pozitív lenne, de ugyanakkor ördögi, mert lehetővé teszi, hogy az saját kulturális vagy vallási preferenciáját ráerőltesse másokra. Én teljesen ellenzem tehát ezt a módosítót, és harcolni fogok az ellen, hogy ez ne kerüljön elfogadásra. Ettől eltenként a Lunacek asszony kiváló munkát végzett. Madame Lunacek, it is... Lunacek asszony, világos az, hogy nagyra tartják a munkáját öné a szó. Igen, zárszavam következik. Köszönöm mindenkinek a támogatást, az egyértelmű támogatást. Michael cashman és Louis Michelt támogatnám azzal kapcsolatban, amit az ötös módosítóról elmondtak. Már említettem vagy köszönetet mondok Matthieu asszonynak és Roberto Macollának is azért, hogy világosá teszik, hogy ez a kompromisszum az önök frakciójának elfogadását támogatja majd. Én nem is számítottam arra, hogy ilyen nagy mértékben egyet fogunk tudni érteni. Úgy tűnik, hogy nem csak itt a parlamentben, hanem a, remélhetőleg a bizottság esetében is sikerülhet majd elérni azt, hogy ne nézzen más irányban, amikor erről a témáról van szó. Ami a 14 tagállamot illeti, hát az olyan országokban, mint hazámban, ahol koalíciós kormány van, az a helyzet, hogy az egyik miniszter aláírja és támogatja ezt az ügyet, a másik pedig nem. És ezért lehet az az inkoherencia, amelyről szó volt Vaté asszony. A zárszó az mindig az előadót illeti meg. Esetleg van még megjegyzése? Csak Louis Michelnek szeretném mondani, hogy amikor az ötös módosítót elolvassuk, én elfelejtettem én ezt megemlíteni. Na, értem az álláspontot, amikor elolvassuk ezt a módosítót, azt kéri, hogy védjük meg a, a, a szabadságot, a, nyila, a felszólalási szabadságot, és ez, ez egy tiszteletreméltó dolog. Csak ennyit szeretnék mondani. Michel, igen, megértem persze a Matthew asszonynak a hozzászólását, és természetesen a szolidaritás elvét támogatom, de egyetértek, hogy ez a módosítás, mivel hogy az önök frakciójából jön, ez, ez zavarba ejtő, de ugyanakkor rendkívül naív hozzáállást akar szerintem ott van egy olyan szándék, ami megbújik mögötte, amelyik nem egyeztethető össze a demokráciával, az emberek tiszteletével. Egy miért veszélyes? Mert valóban egy rendkívül széles értelmezésre nyitja meg az ajtót, és akár mindent, az egész munkát leblokkolhatja, mert hogyha valaki úgy értelmezi szélesen, értelemben, akkor az összes többi munka semmit sem fog érni. Voilà, eh, Madame Lunacek, would you like to add? Rendben, köszönjük. Lunacek asszony szeretem amit hozzáfűzni, semmit, köszönjük. Akkor ezzel ezt a témát lezárhatjuk, és tovább léphetünk a hetes naprendi rendi pont, az Európai Ügyészség, Jakolino úra felelőse a témának, Jakolino úrat hát azonban nem látom. Biztos, biztos vagyok benne, hogy már úton van. Hogyha kérhetem a türelmüket pár percig, akkor várjuk meg Jakolino úrat.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 What is that? So thank you. Thank you for your patience. Köszönöm, köszönöm a türelmüket és fegyelmezettségüket. Időközben megérkezett várva várt kollégánk, Jakolino úr, hogy felvezesse az Európai Ügyészség fontos témáját, Azt hiszem nem kell önöknek elmagyaráznom, hogy mennyire fontos ez július 17-én nyújtotta be erre vonatkozó javaslatát az Európai Bizottság. Egy rendelettervezetről van szó, amely végre valahára felállítaná az Európai Ügyészséget. A Lisszaboni szerződés maga is az EUMS 86-os cikke képezi a jog alapot erre. Ez egy igazi jog forradalom lenne egy mérföldköz Európai Unió jogrendjének fejlődésében. Jó néhány olyan kérdés, amely ez idáig a kormányközi együttműködés területéhez tartozott, most már európai szakpolitikává vált a rendes jogalkotási eljárás keretében, amit valaha együttdöntésnek hívtunk a régi szép időkben. A mi szakbizottságunk hatáskörének eh, legnagyobb része ide tartozik. A 86-os cikk képen ilyen kivételt képez, nem együttdöntés, tehát nem rendes jogalkotási eljárás, hanem különleges eh, jogalkotási eljáráshoz tartozik. Ugyanakkor a 86-os cikk megfogalmazása eh, értelmében az Európai Parlament véleményét figyelembe kell venni, ugyanis jóváhagyásunkat kell adni a vonatkozó rendelet végső változatához. Azt hiszem, mindannyian egyetértünk abban, hogy ez intézményi szempontból óriási előrelépés lehet. Először is ide az Európai Ügyészséghez tartozna eh, azon ügyek kivizsgálata, vizsgálása, amely az Európai Unió érdekeit ellen elkövetett bűncselekményet illeti, illetve igen komoly határon átnyúló bűncselekmények kivizsgálása is az Európai Ügyészséghez tartozna. A 86-os cikk egyébként viszonylag részletesen kifejt, hogy pontosan milyen típusú bűncselekmények re gondol. Az Európai Bizottság kezdeményezése alapján a Libe Szakbizottság koordinátorai úgy döntöttek, hogy igenis hallatjuk hangunkat ez ügyben, és egy, megtesszük ezt egy jelentés formájában. Ehnek e, ezt a témát e, Jakolino úr kapta meg. A szöveg egyelőre csak olaszul érhető el, Angolul azonban már készült egy előzetes fordítás. Most hiszem ezen a ponton nincs más átra, mint hogy megadjam a szót Jakolini úrnak, és utána megnyitjuk a vitát, parancsoljon. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Ön világosan a bevezetőjében elmondta, hogy milyen okok alapján történt ez az előre lépés az európai intézményi szerkezetben. És miért kell óvatosan és lassan eljárni, mielőtt az Európai Ügyészség létrejönne, amelyik ügyészség az Európai Unió érdekeit tartja szem előtt, nagyon fontos szerepet játszhat, és hogyha ezeket a forrásokat jól kihasználjuk, akkor óriási nagy tervekre tudjuk végrehajtani. Ez a törvényhozási dossziét a bizottság júliusban mutatta be, többi dossziéval egyetemben Eurojust, illetve egy másik dossziéval, amelyik az Európa Unió pénzügyi érdekeit tartja szem előtt. Ez egy olyan dosszié, amelyik lehetővé tenni az európai ügyességnek az elindítását, létrehozását, ahogy a 86. cikkben szerepel, egy olyan struktúrával, amely könnyed, gyors, ezért költséghatékony, ugyanakkor biztosítja a szubszidaritás elvének tiszteletben tartását, ugyanis 14 nemzeti parlament ezt ellenezte, és egyfajta sárga lapot mutattak föl, és ezért majd decemberben Redig asszony fog fekszalalni ebben az ügyben, és akkor szembe tudunk nézni ezzel a kérdéssel. Azt kell, hogy mondjam, hogy a koordinátorokkal volt egy egyeztetés, ami igen szoros volt, igen kemény volt, de konstruktív volt. Azért, hogy eh, a jogi szolgálattól kapjunk néhány eh, megjegyzést, a jogi alap, a Bécsi eh, iroda, a Bécsi ügynökségtől is kaptunk véleményt eh, alapvető emberi jogok kérdésében, és a parlamentnek is eh, lehetősége nyílik ahhoz, hogy kifejtse álláspontját nagyon rövid idő áll rendelkezésre. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a természetes bírák, a 13-as cikkről is kérünk egy konkrét áttekintést a bizottság részéről. Úgy gondoljuk, hogy annak ellenére, hogy nem kapott teljes támogatást a dosszié, mindenféleképpen a folytonosságot kell tiszteletben tartani, és a, meg, a legfontosabb legfontosabb témákban. 27-es, 28-as, 29-es cikkekről eh, álláspontot fejtettünk ki, nyomozás alá vont személy eh, érdekében garanciákat szeretnénk, az ügyészségnek eh, az ügyészséget oly módon kell biztosítani, amelyik az összes tagállam képviseletében eljár, egy olyan vezetőség kellene, hogy legyen, amelyik eh, mindenkit képvisel, aztán meg kell nézni, hogy milyen kapcsolatban legyen ez az ügyészség az Olaffal. Aztán rámutattunk arra, hogy ennek a jelentésnek igen magas céljai vannak, és figyelembe kell, hogy vegyék a bizottság részéről a parlament álláspontját, ami a konklúziókat illeti. Kérjük a tanácsot, hogy a garanciákat illetően járjon el, aztán a nyomozási eljárásokat is tisztázni kell, a szembesítés és más elveket figyelembe kell venni mindenképpen. Zárásképpen annyit szeretnék mondani, hogy ez egy mindenképpen egy előre lépés ahhoz, hogy egy egységes jogi terület jöjjön létre az Európai Unióban a szubszidiaritás elvének figyelembevételével. Biztos vagyok abban, hogy ezeket a tevékenységeket egy megfelelő határidőkön keresztül lehet majd végrehajtani. Ezt a határidő naplót a titkársággal egyeztettük, aztán az árnyék jelentéstevőkkel ezeket egyeztettük, ugyanakkor el várjuk, várjuk a kollégáknak, akiknek megjegyzései vannak ebben a témában, hogy írják meg, aztán reméljük karácsony előtt megkapjuk a jogi szolgálati véleményét. Január 17-i dátum a, módosítók benyújtásának határideje. Február 12-én lehet a a Libe szakbizottságban a, a szavazás, és márciusban lenne a szavazás a plenárium, plenárisban. Mert önök tudják, hogy az áprilisi az áprilisi plenárisban nem tudjuk majd ezt megszavazni. Remélem megkapom tehát az árnyékjelentéstevőknek a jelentését, remélem azok az irodák, akiket, akikhez fordultunk, ők is eh, elmondják a véleményüket, a kollégáktól is várok eh, véleményeket, megjegyzéseket, és mindenkinek mondom, hogy az irodám ajtaja nyitva áll mindenki előtt, várom az önök véleményet, meghallgatom mindenkit, annak érdekében, hogy azt a szintézist megtaláljuk, amely lehetővé teszi majd, hogy az Európai Parlament véleménye mögött egy egységes testület álljon, mert szerintük ez rendkívül fontos stratégiailag ez a dosszi az európai számára. Time for the shadows to come amendment. Let's get started by... Akkor kezdjük uh, Zibel Vielen Dank, Herr Vorsitz. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Jákolinónak szeretnék köszönetet mondani a munkájáért. A frakciók az Európai Ügyészi Hivatal megteremtését támogatták és támogatják, bár azért nagyon sok tisztázandó kérdés is van még. Mivel néhány dologra már kitértek, két-három lényegi kérdést én is megemlítenék. Említették már, hogy az Európai Ügyészség létrehozása az együttdöntési eljárásban kell, hogy szerepeljen. Igen, ez alapelv, de kérdés az, hogy mi árnyék jelentéstevők mit teszünk. Kicsit irritált bennünket az, hogy a bizottsági javaslat nagyon részletes volt. Két bírálat érte a szöveget. Egyrészt természetes az, hogy az európai ügyészségnek azért, hogy sikeres legyen munkájában, saját jogokra van szüksége ahhoz, hogy a nyomozati cselekményeket ténylegesen elindítsa. De időközben mindig újra és újra nemzeti eljárásokra utalunk, és beszélünk arról, hogy nemzeti bíróságokra kerüljenek az ilyen ügyek. Erről intenzíven vitáztunk. A másik kérdés pedig az eljárás joggal kapcsolatos részletkérdések témaköre. Ott vannak egyrészt az eljárások, amelyeket európai szinten elfogadtunk, de az anyag utal olyan eljárási jogokra is, amelyeket még megalkotnak. Én abban reménykedem, hogy az eljárási jogok, valamint a gyanúsított jogai területén a szövegben megemlített jogok mellett további jogokat javasolnak majd. Ezért lesz szükség egy vitára is, hiszen természetesen a bűnügyi eljárás lehetővé kell tenni a legszélesebb körben, de azért a gyanúsítottak védelmét valamint ügyvedeik védelmét is a lehető legmagasabb szinten biztosítani kell. Ezért javasoljuk azt, hogy hozzuk létre az Európai Ügyességet, de az előadóval együtt közös az érdekünk. Az ilyesfajta Európai Ügyesség létrehozásával ügyeljünk arra, hogy az Európai Ügyesség, ha már létrejött, hatékonyan tudjon működni minden nagyobb vita nélkül. Emlékeztetnék arra is, hogy jelenleg tárgyalunk az európai elfogató parancs módosításáról is, azért mert a gyakorlatban az elmúlt években ez nagyon sok problémát eredményezett. És ezért az európai ügyesség létrehozásakor szeretnénk elkerülni ezeket a hibákat, ezt szeretnénk figyelembe venni. Van néhány részletkérdés, megfogalmaztuk ezeket és elküldtük a jogi szolgálatnak, abban reménykedünk, hogy még idén megkapjuk a kérdéseinkre a választ. A bizottság állásfoglalását is figyelembe kell venni, a tagállami sárga, kártyával, kapcsolatban ezt is figyelembe kell venni tehát, hiszen ez is fontos kérdés. Továbbá az, hogy konkrétan hogyan határozzuk meg az európai ügyész tevékenységi körét, az Európai Unió pénzügyi érdekeivel kapcsolatban. Utolsó mondatom, akkor, amikor az Európai Unió pénzügyi érdekei ellen elkövetett bűncselekményekről, csalásokról van szó, akkor igazából az adófizetőink ellen elkövetett csalásról van szó. Tehát ezzel kapcsolatban ne csak arról legyen szó, hogy létrehozzuk az Európai Ügyészséget, hanem hogy úgy hozzuk létre, hogy ez az állampolgáraink érdekeit szolgálja majd. Köszönöm szépen. Emlékeztetnék arra, hogy fél tizenegykor szavazunk. Utána a koordinátori ülések következnek, elég sokat teendőnk, délután meghallgatás, stb. Úgyhogy kérném szépen, hogy csak lényegi kérdésekben nyilatkozzanak tömören. Fél tizenegykor pedig szavazunk. to thank... Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, titkárságnak. Fontos munkát végeztek. Sok hozzáfűzni valóm nincs. A tartalmával kapcsolatban. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy beszéljünk arról is, amelyek az Európai Parlament számára hasonlóan fontos aspektusok, sajnálatos módon úgy érzem, hogy a szélesebb közvélemény esetleg ezt rosszul látja. Hogyha egy nemzeti parlament ellenzi az intézmény felállítását, az nem jelenti azt, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeinek megsértésével egyetért? Nem erről van szó. Ez csak annyit jelent, hogy vannak olyan nemzeti parlamentek, amelyek úgy vélték, hogy megvannak eh, a módszerek, egyéb módszerek arra, hogy ezekkel a problémákkal szembenézzünk. Ugyanakkor azt hiszem egyetértünk eh, az árnyék előadók és az előadó a tekintetben, hogy igen, a az EUMS 86-os cikke által létrehívott, vagy létrehívandó Európai győzség nagyon fontos, de más aspektusok is fontosak. Mi egy eh, a szerződés értelmében parlamentként csak a jóváhagyásunkat kell, hogy adjuk ehhez. Ugyanakkor az Európai Bizottság véleményem szerint túlment azon eh, a határon, amit a 86-os cikk lefektet, és a, a vádlottak eljárási jogaival kapcsolatban, a jogorvoslattal kapcsolatban, illetve az ártatlanságvédelemmel kapcsolatban is jó néhány dolgot lefektetne. Pedig ez ügyben úgy érezzük, hogy az Európai Parlamentnek együttdöntési hatásköre van. Így úgy érezzük, hogy az Európai Bizottság nem tartotta tiszteletben a 86 6-os cikket, ezért kértük a jogi szolgált véleményét, illetve az alapjogi ügynökség véleményét. Ezek nem mellékes szempontok, ezek roppant fontosak, mert tulajdonképpen megfosztják ezzel a parlamentet az alkotmányos jogától, hogy társjogalkotóként eljárjon. Ez roppant fontos ügy. A 86-os cikket az elnökünk is említette, illetve annak lehetőségét, hogy ez az intézmény majd átalakulhat egy olyan ügyészsége, amely más bűncselekményekkel is foglalkozhat. A 86-os cikk a, a lex specialis. A, hogyha 86-os cikk értelmében szeretnénk egy európai ügyészséget, ügyészséget, akkor el kell fogadnunk hogy koncentrált jóváhagyási eljárásban vagyunk. A másik cikk értelmében pedig döntés van, hogyha egy általánosságban vett európai ügyészséget akarunk felállítani, akkor egy új intézményt kell felállítanunk, és nem a mostan felállítandót átalakítanunk. Lehet, hogy ezek túlságosan jogászkodó szempontok, lex specialis, lex generalis, együttdöntés, jóváhagyás eljárás. Nem társ jogalkotók vagyunk, ez az előjogunk, és ezt senki sem vonhatja kétségbe. Köszönjük, Abrecht úr! Köszönöm, elnök úr! Nem szeretném nem szeretnék ismétlésbe bocsátkozni, ezért nem mondom el azt, ami elhozott előttem és amivel egyetértek, ezért a jelentés tervezett tartalmára koncentrálnék, és azzal kapcsolatban is a saját véleményemet mondanám el. Úgy érzem, hogy egyértelműben kell megfogalmaznunk azt, hogy az Európai Ügyészség bármely döntéssel szemben jogorvoslattal élhetnek az érintettek. A tizen... Ez egyébként szerepel jelentésben, de a 13-as cikk beszél arról, hogy a jogi felülvizsgálattal kapcsolatos kivétel elképzelhető. Szerintem ez nem megfelelő, főként jurisdiction or which court... Uh, Főként a tekintetben, hogy uh, mely bíróságnak van joghatósága egy adott ügyben. Szerintem ezt a kérdést alaposabban körbe kell járni. A második megjegyzésem, egyértelműen ki kell mondani, hogy a forum shopping elkerülendő, ezt meg kell akadályoznunk annak érdekében, hogy ne lehessen azokat a jogi normákat megkerülni, amelyek egy adott tagállamban esetleg kényelmetlenek az érintetteknek, és egy másik tagállamban keresni könnyebb feltételrendszert. Az eljárás jogi elvek tekintetében pedig a bizonyíték gyűjtés, illetve a védelemhez való jog, az Európai Parlament már régóta kéri és követeli, hogy eljárás jogi, eh, az eljárási eh, jogokat eh, semmiképpen sem áshatja alá semmiféle múlt döntés. Az Európai Ügyészség tehát egyértelműen ki kell mondani, hogy az Európai Ügyészség eljárása nem áshatja alá a tagállami alapjogok, alapjogi védelmet. Éppen ezért az európai nyomozati parancsról fogunk szavazni, e, vagy végzésre fogunk szavazni 20 e, percen belül. Egy e, roppant érzékeny kompromisszumot kötöttünk ez ügyben. És itt is meg kell jelennie annak, hogy ezekkel a garanciákkal szemben hogyan járunk el, akár vissza is lehessen utasítani a különböző nyomozati eljárásokat. Nem szabad, hogy két párhuzamos rendszer működjön, fontos, hogy az európai polgárok egy egységes rendszerben bízhassanak. Utolsó megjegyzésem. Olaffal kapcsolatban van egy probléma. Én nem hiszem, hogy egy ilyen szerv teljes függetlenség azt jelenteni, hogy végül, végső soron a politikai felelősség a politikai intézményeket terheli, hogyha alapvető jogok sérülnek. Az Európai Bizottságnak kell politikai felelősséggel bírnia, hogyha az Európai Ügyészség valamilyen eljárásjogi hibát vét. Szerintem ezt is újra kellene gondolni a javaslatban. Thank you, Mr. Albrecht. Köszönjük, Albrecht úr. Fossz úr. Gyorsan, mert szavaznunk kell. Igen, köszönöm szépen. Arra szerettem volna rámutatni, hogy egyrészt nagyon fontos az, amiről itt beszélünk, de gondoljunk a jövőbeli szerkezetre, struktúrára is. Tegnap egy árnyékülésen beszéltünk a Eurojust kapcsán már arról, hogy óvatosan és lassan kell eljárni, mint az ügyészi hivatal, mint pedig a Eurojust olyan intézmények, amelyek összefüggenek egymással. Más intézmények is érintettek a munkában, az Europol, az OLAF, stb. Úgyhogy ezért alapvetően el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan szeretnénk ennek a területnek a szerkezetét megalkotni. Ügyeljünk arra, hogy ne kettőzzük meg az hatásköröket de vizsgáljuk meg azt is, hogy a rendőri együttműködés a nyomozat során hogyan nézen ki. Az államügyészek hogyan nézen ki az együttműködés, hogy a bírósági hatáskör hogyan néz ki, a büntető a büntető törvénykönyvek hogyan néznek ki, az e-, büntető eljárások hogyan néznek ki, elhangzott az, hogy a büntetőeljárással kapcsolatban legyenek alapelveink európai szinten. Elhangzott a Nebiszin idem kérdés, valamint a jogorvoslatok kérdése is. Erről mind-mind-mind el kell gondolkoznunk. Meg kell néznünk, néznünk azt, hogy ezt a szerkezetet hogyan szeretnénk felépíteni, ehhez viszont időre van szükség. Köszönöm szépen, De Jong úr, öné a szó, röviden kérnem szépen, mert még a bizottságnak is szót kell adnunk, aztán pedig az előadónak is. Köszönöm szépen, elnök úr, röviden. Először is nem vagyok, nem tudok egyetérteni azokkal, akik elmondták, hogy konszenzus alakult ki az a kapcsolatban, hogy legyen európai ügyészség, mert erre szükség van világosá tették mások azt, hogy erre nem feltétlenül van szükség. Az Európai Bizottság és az Európai Unió pénzügyi érdekeire hivatkoztak itt. A jogi szolgált véleményére szükségünk van a hatáskörök elosztásáról, ezt ki kell válnunk, de most azt hallottam, hogy a tanács jövő év márciusában dönt a megerősített együttműködésről. De ha ez tényleg így lesz, akkor az a helyzet alakul ki, hogy egy sor tagállam elfogadná ezt, mert jól találja, elfogadná az ügyesség létrehozását, mert jólnak tartja azt. De ez milyen kihatással lesz a Eurojustral, Olafra, stb. Úgyhogy mi egyre nagyon kritikusak vagyunk ebben a témában. Most hallgassuk meg a bizottságot. A bizottság képviselője szeretne felszólalni a témában? A bizottság képviselője itt van, ugye? To stand for the initiative, yes please. Yes please. Igen, igen. Mr. Chairman, thank you very much. Very briefly. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözöljük azt a kiegyensúlyozott jelentést, amelyet megalkottak. Elnézést, elnök közbeszól, kérném szépen. Szavazni fogunk, a terembelépőket lépőket kérném arra, hogy tartsanak csendet azért, hogy a bizottság szavait is meghallgathassuk. Bizottság, tehát Elnök úr, nagyon röviden, mi üdvözöljük azt a kiegyensúlyozott jelentést, amelyet Jakolino úr megalkotott. Véleményünk szerint ez egy jó lépés előre. Önök is tudják azt, hogy a bizottság a közelmúltban egy közleményt alkotott meg a nemzeti parlamentek által beküldött indokolásokról, és azt mondanám, hogy lehet, hogy szeretnék önök is megnézni ezt a különböző önök által felhozott kérdésekről, ez is beszél, és majd foglalkozunk más témákkal is a közleményben, ugyanis kötelezettséget vállaltunk arra, hogy figyelembe, figyelembe vegyük a jövőbeli tárgyalások során a nemzeti parlamentek véleményét, és ez így is lesz majd. Egy dolgot mindenképpen szeretnék megemlíteni, ami az eljárási jogokat illeti. A bizottság javaslata úgy gondoljuk, hogy kiegyensúlyozott szöveg kell, hogy legyen. És a 86. cikk eléggé széles körű ahhoz, hogy ezt figyelembe vegyem. Ezt be is kell venni a szövegben azért, hogy a nyomozati hatáskörök, valamint az eljárásban résztvevő egyének jogai kiegyensúlyozottak legyenek. Állunk elébe a tanácsban a munkacsoporti üléseknek, munkáknak, és remélhetőleg önök is egy olyan anyagot fognak el, amely az elszámoltathatóságot is figyelembe veszi ezekben a nyomozati eljárásokban. Köszönöm szépen, érdekes vita volt ez. Zárszó következik Jakolino részéről, mint előadó. Köszönöm, elnök úr nagyon hasznosak voltak a hozzászólások, amelyeket megkaptam az árnyékjelentés tevőktől az előkészítés fázisában, és azok a mai napon elhangzott megjegyzések is. Világos, hogy szeretnénk egy európai ügyészség irodát, ahol minden, amelyik minden tagállamban jelen van, Ugyanakkor oda kell figyelni a jelenségekre az euró. 18 országban kell megjeleníteni, ugyanakkor lépésről lépésre fogunk eljárni. Biztos vagyok abban, hogy módosítani kell, illetve módosítókat be kell építeni a szövegben, azokat be fogom építeni, amiket az árnyéklentéstevőket megkaptam, illetve amelyeket a következőkben meg fogom kapni a tagoktól a bizottság bizonyos tekintetekben túl részletes volt. A magunk részéről mi úgy gondoljuk, hogy az álláspontunk a többi intézményhez eljutatjuk 2014 márciusa előtt, és ezt figyelembe fogják venni, mert úgy gondoljuk, hogy ez a téma rendkívül fontos, és mindenképpen össze kell egyeztetni látni az ebben a csomagban szereplő további szövegekkel is. Tehát megkérem azokat, akik felelősek a többi, a többi dossziénel, hogy ugyanezzel az óvatossággal járjanak el. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Jakolino úrnak. Ezennel lezárom a vitát, és emlékeztetem önöket arra. January 17th hogy január 17-én dél, délig lehet beküldeni a módosító indítványokat. Rendben? Ezt elmondván, akkor térjünk rá a szavazásra. Mindenki tartsa kéznél a kártyáját, keres elő, mert kezdjük. Nyolcadik pont. A Nemzeti Roma Integrációs Stratégiák végrehajtásáról van szó. Kezdjük az állásfoglalás szavazatával. Tehát Nemzeti Roma Integrációs Stratégiák végrehajtása. A LIBE bizottság a plenárisra nyújtja ezt be. A ö, tanácsot és a bizottságot kérdezzük meg szóban a témáról. És akkor most szavazzunk, ha önök is készen állnak erre. Rendben van? A to X. Kompromisszumos módosítások A-tól X-ig. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. W. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Akkor most Nagyon sok kérdést, nagyon sok pontot lefedünk most. A 153. ig. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 156 mellette, ellene, tartózkodás. Nem világos, nem, nem, nem láttam elég kezet. Jó, csak megnézem még egyszer. 156. Megnyitom a szavazást. What's that? Yeah. Now closed. Lezárom. Closed. Lezárom. Mi az eredmény? Látom. Nézzük meg, nézzük meg, hogy néz ki. 20. Hát ez szoros volt. Lunácsek asszonyon szavazott? Igen? So is 20 plus? 20 plusz. Ö, tehát mellette 90 ellen elfogadó. 155 okafogyott. 157. 157 mellette, ellene, tartózkodás. Hát azért ez sem volt annyira világos. Próbáljuk meg még egyszer. It's very confusing. Rendben, tehát akkor elutasítottuk. Én úgy láttam, hogy elutasították. Megnyitjuk még egyszer a szavazást. Próbáljuk meg. Én úgy láttam, hogy elutasították. Jó, akkor mindenki ügyeljen a kezére. Yes. Now it's closed. Lezárom, persze. Lezártam. Igen. Let's see. Amendment. Nézzük. Egyes módosító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 tartózkodás elfogadó. 9-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 11 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 12 mellett ellene elf, tartózkodás elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18, nem, nem, ezt az A kompromisszum fedi le 19-ig mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 20, nem, akkor megnézzük. A 19-es nézzük meg. A 19-es nézzük meg. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Lezárom. 20 ellene. Hát szoros volt, de elutasítottuk. Elutasítottuk. 25 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 26 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 26-ost ellenőrizzük. Lezárom. 21-22 ellenében újra. Hát szorosan, de önök győztek. Elnézést, elnézést. Lépjünk tovább. 35. 35 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 36 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 37 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38 38. Okay, then 41. 41 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 42 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 43 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 48 mellette tartózkodás elfogadtuk, 49 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 50 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 51 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 52 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 53 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 54 mellette, ellene tartózkodás. Elutasítottuk, de azért nézzük meg, tényleg olyan szoros, mint az elő. Azért ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom. ...22-21 ellenében, úgyhogy megint elutasítottuk. Akkor a végső szavazás Megnyitom a szavazást. Lezárom. Now, 40 again. 41 ellenében két tartózkodással. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Konszaszonynak és az előadónak. Most pedig Nuno Mello jelentése következik az Európai Nyomozati Parancsról. A Mello jelentésről Európai Nyomozási Határozat készen állnak. Tehát, ki van mellette? Ez egy kompromisszumos szöveg. A 200-as. The compromise text is the amendment 200. 200-as módosító indítvány mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most nézzük a cikkeket. Akkor most a végső szavazás elektronikusan rendben, megnyitom. Lezárom. 42 egy ellene nincs tartózkodás. Köszönjük szépen Meló úrnak. Ez egy igazi kompromisszum, ugye? Micsoda kompromisszum az európai nyomozási határozatról? Szót kér? Tessék. Uh, very briefly, Mr. President. Eu queria, queria apenas agradecer, queria agradecer sinceramente uh, a, a todos aqueles que... Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik árnyék jelentéstevőként hozzájárultak a szöveg megerősítéséhez, a József Hozzert, Krucsetta úr, Sarah Ladford, Albrecht, Kirchhoff és Diaz képviselők lehetővé tették, hogy jól dolgozzunk, hogy elérjük a kompromisszumot, ezzel az erőfeszítéssel jobb lett ez az eszköz, és egy csúnya hír a bűnözők számára, az európai bűnszövetkezetek számára. Köszönetet mindenkinek! Mr. Melo! Köszönjük! Kétszeresen is köszönjük a jelentést, köszönjük a kompromisszumot! A jó kompromisszumok mindig egyszerűsítik a szavazást. Tovább lépünk a négyes napirendi pontra. Az intézményközi tárgyalások állása a jogalkotás eljárásokban. A tárgyalások kimenetele. Colleagues! Colleagues! Little silence in the room. Kollégák, kérnék egy kis csöndet a teremben. Egy kis csöndet, ha kérhetnék. Tehát, ahogy próbáltam ezt az előbb is elmondani, az elkobzással kapcsolatos tárgyalások állásáról fog beszámolni McAvey asszony. Ha jól tudom, akkor megállapodásra jutottak. McAvey asszony pedig beszámol arról, hogy az irányelv akkor hogy is alakul, parancsolja McAvey asszony, önél szó. Köszönöm, elnök úr. Igen, valóban az utolsó három oldalú megbeszélésre is sor került a múlt héten, akkor Eper is megszavazta két nappal ezelőtt a szöveget. A szocialista, liberális és GUE árnyékelőadók voltak aktívan jelen a tárgyalásokon, az ő jóváhagyásukkal történt persze a megállapodás. A elég sokat sikerült elérnünk a, a kiterjesztett vagyoná kobzás tekintetében, aktív és passzív korrupció esetében, állami és magánszektorban egyaránt, illetve az Európai Unió intézményeiben, illetve az uniós hivatalnokokkal kapcsolatban. A bűnszövetkezetben, bűnszervezetben való részvétel tekintetében a gazdasági jellegű szervezet bűnözés, a számítógépes bűnözés, illetve a gyermekpornográfia terén is komoly eredményeket értünk el. Egy esetleges felülvizsgálati záradékot is bevetettünk annak érdekében, hogy az Európai Bizottság felülvizsgálhassa azt a listát, amely alapján a vagyonelkobzásra sor kerülhet, ahogy esetleg a bűnözés új formái jelennek meg. a mm, anyagi elemek is megjelennek, illetve olyan elemek, mint például figyelembe vesszük azt is, hogyha mondjuk piaci, piaci ár alatt vásárolnak valamit, vagy ajándékba kapnak, akkor is vagyonelkoptás alapját képezheti egy vagyontárgy közvetve vagy közvetlen szerzett javakra is vonatkozhat. a harmadik féltől történő vagyon elkobzás hatája. A garanciákkal kapcsolatban eh, megerősítettük eh, eh, a garanciákat, a, például a tisztességes bírósági eljárás, milyen alapon hozzák meg a döntést, a harmadik félnek joga van a vagyon tárgyak ellen, ügyvédi védelemhez való jog, is ide tartozik, illetve egy új rendelkezés is szerepel itt, amelyik az áldozatok jogaira vonatkozik. az elkobzott vagyontárgyak közérdekben történő felhasználására vonatkozó rendelkezés is szerepel. A szövegben nem szerepel az úgynevezett nem bírósági területen alapuló vagyonelkobzás, egy tagállam kivételével, tehát volt egy igazi blokkoló kisebbségről beszélhetünk, nem akarták azt, hogy Az, Euró az Európai Bizottság eredeti javaslató eh, az volt, hogy ne lehessen eh, vagyonelkobzás alá vonni valakit, aki eh, közben eltétesztette, vagy túl beteg ahhoz, hogy bírósági eljárásnak vessék alá, vagy esetleg elmenekült az országból a tagállamok. Azt mondták, egy kivétellel azt mondták, hogy ezt nem akarták. egy személyes megjegyzésem lenne. Kollégáim is beleegyezésével teszem ezt a megjegyzést. nagyon könnyű a szervezett bűnözés, bűnöző hálózatnak valakinek a nevére íratni a vagyont, aztán utána ezt, meg, azt a szemét megtalálják a fejében egy, egy golyóval, és akkor már nem lehet a vagyont elkobozni. Nem igazán értem, hogy a tagállamok számára ez miért jelentett olyan óriási akadályt. A hármas cikkbe helyeztük át azokat az eseteket, e, tehát a, a bírósági ítéleten alapuló vagyonelkobzáshoz tettük át azokat az eseteket, amikor e, valaki e, elmenekül az országból. A határon átnyúló adatcsere tekintetében is előrelépést értünk el, tehát a, a vagyonelkapcsolás és befagyasztás tekintetében. A parlament és a tanács egy közös nyilatkozatot is kiad, amely felszólítja az Európai Bizottságot arra, hogy elemezze a lehető leghamarabb, és figyelembe véve a, a tagállamok jogrendjei közötti különbségeket és jogi hagyományokat eh, annak lehetőségét, hogy a vagyon elkobzásra vonatkozó újabb szabályokat vezessen be, olyan vagyontárgyakra vonatkozóan, amelyek eh, bűncselekményből származó jövedelemből, eh, eredő jövedelemből származnak, az írelnökség alatt hallottuk, hogy Írországban, az Egyesült Királyságban ez egyébként bevett gyakorlat, és Elnézést, hogy megszakítom. Kérem, hogy a zülisterem hátsó részében beszélők tanúsítsanak nagyobb tiszteletet a képviselő asszony iránt. Köszönöm, elnök úr, hogy rendőr utasította a beszélgetőket. Tehát a parlament és a tanács közös nyilatkozatáról beszéltem, amelyben arra szólítják fel az Európai Bizottságot, vizsgálja meg a lehetőségét minél hamarabb annak, hogy új szabályokat vezessen be, még akkor is, hogyha bűvedi eljárás hiányában történik ez, Olaszországban például ez órási sikere jár, jóval sikeresebb, mint máshol. Azt hiszem, hogy a jövő útja ez kell, hogy legyen. És, bocsánat, még annyit hozzá kell fűznem, hogy köszönöm Borszalino asszonynak az együttműködés, Szonya Alfánónak is köszöntel tartozom, nem tudom, itt van-e, és minden más árnyék előadónak, akik segítették a munkámat. Szeretném hangsúlyozni, hogy a litván elnökség nagyon-nagyon sokat segített eh, nekünk abban, hogy le tudjuk zárni ezt a dossziét még az év előtt. Köszönjük Pankovály asszony! Közeledünk a parlamenti ciklus végéhez, ezért megpróbálunk minél több dossziét lezárni, minél több ügyben megállapodni, főként eh, a büntető joggal kapcsolatos területeken, hiszen ez az eljárás jogra, az eljárási jogokra is kihatással van, ez valóban komoly előrelépés. A vagyonelkobzással kapcsolatos irányelv eh, témájából született eh, megállapodásról Makovely asszony számolt be, köszönjük ezt, mi itt a fontos. Hogyha ezzel kapcsolatban nincs senkinek kérdése, hozzáfűzni valója, Borsellino asszony árnyékelődőként természetesen parancsoljon. Sí, sono stata relatore ombra. Igen, árnyék jelentéstevő voltam. Köszönetet szeretek mondani Mákovej képviselőasszonynak, mert ez egy igen összetett munka volt az utóbbi hónapokban. Ezt szeretném mondani, hogy van egyfajta csalódás, mert azok a pontok, amelyekre Makovei asszony utalt, azokba, azokat nem tudtuk végigvinni. Én úgy gondolom, hogy az elkobzás halál esetén egy nagyon nagy lépés lett volna. A vagyon az, ami törvénytelen, nem csak az a személy, amelyik azt begyűjtötte. Tehát attól, hogy meghal a tulajdonos, attól még illegálisan jutott a vagyonhoz, és ez szerintem egy fájdalmas kérdés kiváló eredményeket értünk el, és meg vagyok győződve arról, hogy eh, ebből kell kincset kovácsolni, fegyvert kovácsolni, és ezért elfogadtuk ezt a kompromisszumot. Hát többet szerettünk volna elérni mint bizonyára, de ugyanakkor egy óriási lépést tettünk, és ebből kiindulva haladhatunk tovább. Köszönöm szépen Barcelino asszony, köszönöm szépen a megjegyzését, árnyék jelentéstevőként. Van-e még valakinek más megjegyzése? Nincs? De Jong úr. Hát akkor öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, nagyon nehézkesek voltak ezek a tárgyalások, és köszönöm szépen Mákavely asszonynak a munkáját. Kicsit más helyzetben vagyok, mint más frakciók, azért, mert a végeredmény jobban tükrözi az eredeti álláspontunkat, azt, amelyet a frakció kinyilvánított akkor, amikor megvitattuk. Én örülök ennek az eredménynek. Sok tekintetben. Persze azért még sok mindent szeretünk volna látni ebben az anyagban, de így is nagyon nagy munka ez, és nagyon örülök, hogy végre megszületett az eredmény. Köszönöm szépen! Úgy tűnik, hogy senki más nem kér szót, esetleg szeretne végleges véleményt mondani, mielőtt elmondanánk a határidőket? There is no Nincs, nincs, nincs, nincs határidő a módosításokra. Igen, igaza van. Sokkolt engem. Nem, én a, a szavazás dátumára gondoltam, mondja az elnök. Tehát az irányelv szövegéről fogunk szavazni, ugye? Senki sem fogja ezt ellenezni. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, Azért, mert éjjel-nappal dolgoztak. A LIBE mikor szavaz erről? December 17-én. Kérném legyenek itt. Köszönöm. Köszönjük szépen. Ennyi lenne. Akkor az ülés szalkezen részét lezárom. Délután háromkor folytatjuk. Meghallgatás nagyon fontos tehát délután három órakor folytatjuk. De van egy koordinátori ülésünk is máshol. Igen, igen, valamilyen furcsa okból kifolyólag a 7C 15-ös terem, tehát ebben az épületben, hetedik emelet, de másik, és másik terem. Ott lesz a koordinátori ülés. Fél 12-kor kezdődik, ezt így terveztük be, köszönöm. Uh, really? The living choir is not here. No, I'm sorry, I'm sorry. I've, I've just been reported. Elnézést, emlékeztettek engem arról, hogy a délutáni ülésszak nem itt lesz majd, hanem az Antal József épületben, a 6Q2-es teremben. Tehát a 6Q2-es teremben lesz a délutáni meghallgatás háromkor. Elnézést, hogy a LIBE bizottságnak ma ennyit kell vándorolnia. Köszönöm. Don't forget your cards. Eh? Don't forget your cards.